Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Egy rövid bejelentéssel kezdeném a ma estét. Az Európai Néppárt frakciója, illetve a Szocialisták és Demokraták frakciója, valamint a konzervatívok, az ECR frakciója, a Szabadság és Demokrácia pártja, illetve a Zöldek, a delegációk és bizottságokra vonatkozóan javaslatokat tettek, ez benne lesz a ma esti jegyzőkönyvben. Hogyha nincsenek ellenvetések, akkor ezeket a kinevezéseket elfogadottnak tekintjük majd a jegyzőkönyvvel. És most az első napi rendi ponttal kezdjük a ma estét, ez pedig egy szóbeli